szavazás déli 12-kor. Az holnap április 17-én folytatjuk az ülést a napirend szerint, ismerik a napirendet, és a websájtunkon, egyébként a parlament websájtján hozzáférhetők. Önnek